sesión. Köszönöm. Megnyitjuk az ülést. Kérem foglalják el a helyüket. A mai ülés, hogyha nincsen más észrevétel, akkor a mai ülésnek a napirendjét elfogadottnak tekintjük. Nézzük az első pontot, amit ma délután tárgyalunk. Ez egy közös vita a farma kovigilanciáról.